Tehát itt a benchmarkokat kell figyelembe venni, és két milliárdos euró egy igen jelentős összeg, és az idei költségvetést ennyivel fogjuk túllépni. A következő évben úgy gondolom, hogy arra kell a hangsúlyt helyezni. Éppen ezért intenzíven arról kell majd tárgyalnunk, és a kollégáim véleményére is kíváncsi vagyok, hogy a Brexit-tel hogyan járjunk el. Itt egy csomagról van szó, ami valószínűleg 2020-ig biztosítja a költségvetést, és ez függ természetesen mindig a tárgyalások adott szakaszától. Ha hard Brexitről beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy ez már jövő áprilisában hatályba lépne, és ez mindent felforgatna. A kérdés az, hogy a hard Brexitnek milyen kihatása lesz akár a belpolitikai helyzetre gondolunk, ami teljesen bizonytalan az Egyesült Királyságban, tudjuk, hogy Skócia hogyan fog reagálni, illetve nem tudjuk, hogy hogyan fognak reagálni a kilépési tárgyalásokra, illetve hogy Észak-Írországban hogyan, alakulnak a helyz, hogyan alakul a helyzet, Gibraltár kérése is még nyitott. Tehát minden esetre abból indulunk ki, hogy a következő mandátum elejéig maradnak a britek, sőt esetleg 2020-ig is, tehát a különböző változatokat ennek megfelelően kell kialakítani, mindig az éppen adott kérdésekkel is szembenézve. Tehát a költségvetés rugalmassága éppen ezért nagyon fontos. Éppen ezért kíváncsi vagyok a kollégák véleményére is, hogy hogyan vélekednek mindenről. És az is hasznos lenne, amire minden évben visszatérünk, az általános költségtérítések kérdése. Itt egy általány összeg lenne szerintem célszerű, és maximális rugalmasságot, átláthatóságot biztosítva, hogy mindenki tudja, hogy mennyit kapunk. Az optimális változat számomra az, hogyha például a tagállamokban kilométerekben határozunk meg az átalányt, akkor nem abból kell kiindulni, hogy milyen benzint vásárolnak mennyiért, hanem kap egy átalány költségvetés vagy, vagy jutatás, amit, amiből gazdálkodnia kell. És ha ez túlépi, akkor saját zsebéből kell fizetni a további költségeket. Úgyhogy szerintem ez ennek megfelelően áttekinthető, átlátható lenne a költségtérítési rendszer. És már korábban is részletesen foglalkoztunk egyéb kérdésekkel is a kollégák honlapjait megnézve, arra gondoltam, hogy ezen a területen további átláthatóságot kellene biztosítani. Minden honlapot és az Európai Parlament honlapjáról is egy screenshotot készítettem, hogy ez az általány hogyan működne az egyes területeken, és megállapítottam, hogy a képviselők igen részletesen beszámolnak arról, hogy hogyan gazdálkodnak az általány térítésekkel. Nagyon fontos, hogy itt az önkéntesség érvényesüljön, és természetesen mindenkinek saját magának kell megvizsgálni, hogy hogyan javíthatna az elszámoláson. Ami pedig a választási kampány költségeit illeti, ez mindig komoly kihívást jelent. Itt a compliance, a megfelelés kérdése mindig is felmerül, mit lehet megtenni, mit nem lehet. Nyilván szeretnénk minél inkább kiaknázni, kihasználni a rendelkezés álló forrásokat, és ahogy az előbb is hallottuk, az Európai Parlament elég jól felkészült. Úgyhogy megpróbáljuk majd minél objektívebben és hatékonyabban lebonyolítani, szabályozni a választási kampányt. De mi kritika is éri egyes területeken a REC konstrukciós munkálatokat, akár a PHS épületre, vagy a Strasburgi új épületre gondolunk. A kérdés a, merült fel egy, ezen kívül az önkéntes nyugdíjrendszerrel kapcsolatosan is. Több kérdést kaptunk a régiók bizottságával, illetve az EGSB-vel való együttműködéssel kapcsolatosan. Itt nagyon jó módosítók érkeztek ami a takarékosabb költségvetések, költségvetés lehetővé fogja tenni, és én üdvözlök minden olyan módosítót, amely a megtakarításra irányul, ezeket magam is támogatom, és itt az inflációhoz való igazítás, illetve a maximális megtakarítás a legfontosabb célkitűzés, ami az adó bevételekkel való megfelelő gazdálkodást illeti. Köszönöm szépen. Köszönöm, Rübik úr. Most javasolnám, hogy pontosan ugyanazt az eljárást kövessük, mint az előző ülésen, tehát először az árnyék jelentéstevők kapnának szót. Egy kicsikét ugyan késésben vagyunk, éppen ezért kérem, hogy minél rövidebben fogalmazzanak, egy perc múlva jelezni fogok. Úgyhogy ez egy kicsikét talán önkorlátozásra sarkalhatja önöket. Először is Gárdia Zaval Pulja asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálom tartani az egy percet. Már beszéltünk több alkalomról is erről Rubik úrral, és számos módosítót is beterjesztettünk. Amit szeretnénk elérni, hogy a ö, kiadások szintjét az infláció alatt tartsuk, és az Európai Parlamentnek az általános költségvetését 2 milliárd alatt lenne fontos tartani. Ezt lehet, hogy mágikus számnak tekintik, de ilyen értelemben vannak különböző módosítóink az APA-król, illetve a nyugdíjakra, és akkor a missziók visszatérítése ugyanúgy, mint a titkárság esetében, kértük a bírót azt is, hogy módosítsák a szabályokat oly módon, hogy a felvett gyakornokok a parlamentben bármilyen területen is dolgozzanak, méltó díjazásban részesüljenek, és a zaklatás elleni bizottságnál pedig legyenek szakértők. Erre is tettünk módosító indítványokat ki, nem lehet azt, hogy ezzel mi foglalkozunk, mi képviselők foglalkozunk fél napokat. A Brexitet illetően bármilyen módon is történik a Brexit a parlamentben, ugyanaz lesz a hatása. A brit képviselők sajnos azon a napon elmennek, amikor hat, ö, hatályba lép a Brexit, és ez mindenképpen majd megtakarítást eredményez. Ali urat nem látom a teremben. Akkor Gerard Depré. Igen, elnök úr, ahogy az emlékeztetett, nem vagyok az Aldénak az árnék jelentéstevője, csak mi kollégám nincs itt, és ezért én szólok helyette. Nagy érdeklődéssel hallgattam a hozzászólásokat, illetve amit Rubik kollégánk mondott, és mondott valamit, aminek nagyon megörültem. Azt mondta, hogy a módosítók között, amelyek benyújtásra kerültek, vannak olyanok, amelyek pozitívak. Ez egy nagyon jó hír. És azt is mondhatnám, hogy remélem, hogy amelyeket mi terjesztettünk be, azok ebbe a csoportba tartoznak. Jó, összefoglalva, elnök úr. Így feljegyeztem a mindazt, amit Rubik úr mondott, és tisztázott is néhány dolgot, például a költségvetés globális emelkedést, ő azt szeretné, hogyha a globális, a globális büdzséről beszélek, hogy ez az infláció mértékével növekedjen, csak ezt jól értettem? és van valami elképzelés arról, hogy az infláció, tehát hogy milyen inflációs számokkal, adatokkal számít, számolunk, mert annak is van azért jelentősége költségvetési szempontból. Ami minket, tehát az ALDE frakciót illeti, úgy gondoljuk, és Heider is említette, hogy a globális költségvetésnek a két milliárd euró alatt kell maradnia említeném, hogy választási évben vagyunk, és ez különösen érzékeny kérdés mind a média, mind a közvélemény egy részére, és különösen, hogy a parlament költségvetését emeljük. Sokan úgy gondolják, hogy a parlament költségvetése az azt jelenti, hogy a képviselők zsebébe megy a pénz. Tehát erre nagyon oda kell figyelnünk akkor eh, készítettünk néhány eh, takarékossági intézkedési tervet. Egy már volt róla szó egy korábbi ülésen, mennyire célszerű bizonyos épületeknek az átalakítása és rendezése. Amikor például a 15. emeleten sétálok, azon az oldalon az én irodám van, a 8-on és a 12-én kit gond, ki találta ezt ki, miért volt ez sürgős, és mi a cél. Vannak ö, egyéb döntések is, amik történtek. Még egyet kiemelnék, lehet, hogy azt fogják mondani, hogy arkaikus a megközelítése, de webkámokat és fejhallgatókat adtak, osztottak ki. Ki kérte ezt? És minek? Kinek szánják ezeket? Szóval vannak bizonyos döntések, amelyek megszületnek felszerelés, eszköz, épületeken végzett munkálatok, csak szeretném megtudni, hogy milyennek az indoka, szerintem meg lehetne találni a lehetőségét. minden gond nélkül két milliárd alatt lehetne tartani a költségvetést. Ja, egy perce van, csak elnézést, akkor már is. Nem értek egyet, elnézést. Nem tartottam be az időmet, elnézést, elnézést. Nem tetszik nekem az, nem szeretném, hogyha ö, költségterítési általány lenne. A 422-es sor a módosítása a parlamenti asszisztenciáról. Szerintem a lényeget elmondtam, és Elnézést, nem figyeltem ezek szerint, hogy csak egy percem van. Köszönöm szépen, de Play úr, az egyik legkellemesebb dolog az EP-ben, hogy nagyon gyorsan e, történnek e, kulturális változások. És e, a következő... Um, thank you. Tarán úr, köszönöm szépen. Egy percben annyit szeretnék mondani, hogy én nagyon jól éreztem magam árnyékjelentéstevőként Rubik úrral együttműködve, és örülök, hogy nagyon nyitott volt a módosítóinkkal kapcsolatosan, amelyek közül volt számos radikális módosító is a zöldek részéről. Három fontos dolog van, amin szerintem még javítanunk kellene elsőként az ingatlanpolitika, az épületekkel kapcsolatos politika, és Depré úr is igen jól ismeri, hogy hogyan kell jól kezelni az épületeket, úgyhogy támogattam az ő megközelítést ezzel kapcsolatosan, ami a, az ASP épületet illeti. és szerintem a karbantartási munkálatokat 2019-ben megfelelően kellene ütemezni, ugyanis eh, itt eh, lehet, hogy a már kimenő parlament nem foglalkozik bizonyos dolgokkal, az új parlament pedig eh, még nem. Már említettem, illetve hangsúlyoztam az önkéntes nyugdíjrendszerrel kapcsolatos meglehetősen kényes kérdést. Ezt mindenféleképpen módosítani kell, ha minimum módosítani, hanem teljesen visszavonni. és itt a nyugdíj kérdéssel kapcsolatosan, ha a hiányosságokat meg tudjuk oldani, nem tudjuk megoldani, akkor mindenki a sírunk fölött fog majd gondolálni. Köszönöm. Zani úr az ENFF nevében. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, majd pedig lesz még alkalmunk hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről a, a jelentéstevői és az árnyék jelentéstevői értekezleteken. Tehát én is amellett vagyok, a két milliárd alatt tartsuk a ö, költségvetést, nem csak azért, mert ö, választási évben vagyunk, hanem azért is, mert a célunk folyamatosan az, hogy intelligensen használjuk fel az európai adófizető pénzét. Tettünk ö, csökkentési javaslatokat egyes kiadásokra vonatkozóan, ö, és úgy gondoljuk, hogy lehetne valamit tenni annak érdekében, hogy megtakarításokat érjünk el. Használjuk a value for money, tehát a ö, megtérülési értéket, és az, az általános költségeken is lehetne ö, csökkenteni. Tehát intelligensen lehetne felhasználni, például a parlamenti költségtérítést, amit nem közvetlenül a képviselők kezelnek, de egy, ez tulajdonképpen a kiadásaiknak a megtérítése. Szerintem ez egy nagyon egyszerű mód lenne, hogy általány lenne. A többiről majd még lesz alkalmunk egymás között beszélni. Köszönöm. A további hozzászólóknak adom meg most a szót, Havard úrnak eh, elsőként a frakciók eh, részéről. Köszönöm. Rubik úr említette, hogy a parlamentet más parlamentekkel is össze lehetne venni, vetni, és ebből kedvező képet kaphatnánk, más, akár nemzeti parlamentekkel is arányos módon. Szerintem a legfontosabb dolog az lehetne, hogy ha felvázolnánk, milyen megtakarításokat érhetne el a parlament, ha egy hely, székhelyjel működne. És lehet, hogy Macron úr is elfogadná az ehhez szükséges szerződés módosításokat. Itt az adófizetők pénzének megtakarításáról beszéltünk, ezt mindig is támogatjuk, de hát a megtakarításokhoz eh, képes figyelembe kell venni azt is, hogy a forrásokat hogyan alokáljuk. Ha a szexuális zaklatás kérdését is eh, megvilágítjuk, eh, azt hiszem, hogy akkor járunk el helyesen az itt dolgozó munkatársakkal eh, szemben, hogyha ezeket a homályos eh, dolgokat megfelelően eh, tisztázzuk, illetve kezeljük. De Prey úr kollégám említette a technológiát. Ezen a területen vannak bizonyos tapasztalataim, azonban itt intenék, hogy bármiféle hamis megtakarításokról beszéljünk. Különösen ami a szoftvert illeti, nem szabad, hogy sebezhetővé tegyük magunkat. Úgyhogy nagyon egyértelművé kell tenni, hogy a itt informatikai környezetet egy kerek egészként kezeljük, és ne egyfajta demonstratív eszközként. Megfelelően kell eljárni, és például a technológiák kapcsán figyelembe kéne venni azt is, hogy videókkal hogyan tudunk a következőkben eljárni. További hozzászólások nincsenek, tehát akkor Rübik úrnak adom meg a szót, hogy kíván-e még zárszót zárszóban néhány szót szólni. Köszönöm szépen a kollégáknak a számos módosító javaslatát és az elnökséggel szemben ezt a kemény álláspontot fogjuk kis, képviselni, ami a megtakarításokat illeti, és nagyon várom a tárgyalásokat, és különösen a választások előtt azt hiszem, hogy nagyon fontos a takarékos gazdálkodás, és köszönöm a kollégák támogatását mindenhez. Köszönöm szépen. Köszönöm, Rübik úr. Akkor a következő napi rendő pontunk egy állásfoglalás az élelmiszer ágazat és a mezőgazdaság jövője. Ali úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót. Nagyon fontos az Európai Unióban az élelmiszerágazat és a mezőgazdaság, hiszen a több mint 500 millió éhes szájat ebből kell etetnünk itt Európában. Az európai gazdák pedig függenek az időjárástól, a klímától és a jogszabályoktól. Több mint 6 millió ember dolgozik közvetlenül a mezőgazdaságban, és közvetetten pedig még magasabbak ezek a számok. Itt az Európai Unióban a mezőgazdaság tulajdonképpen nem csak azokat érinti, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, hanem azokat is, akik például a mezőgazdasággal kapcsolatban álló turizmusban dolgoznak. Éppen ezért nagyon fontos ez a, ez a jelentés ami ugye az agri illetékességi körébe tartozik. A megfelelő finanszírozást mindenképp meg kell kapnia az élelmiszerágazatnak és a mezőgazdaságnak a következő MMF alatt is. A kápot ráadásul modernizálni és egyszerűsíteni is kellene, annak érdekében, hogy elérjük a kitűzött célokat. Az auditot, az ellenőrzést is hatékonyabbá kell tenni, és ugyanazokat a normákat és ugyanazokat a feltételeket kell alkalmazni minden egyes Európai Uniós tagállamban. Harmadsorban pedig szeretném elmondani, hogy a közvetlen kifizetéseket igazságosabban és egyenlőben kellene elosztani az Európai Unió tagállamai, illetve régiói között. A kis gazdaságok megsegítése és támogatása létfontosságú azok számára, akik ebből élnek. Összességében hatékonyabbá kell tenni az egész mezőgazdasági rendszert, melytől tulajdonképpen az egész unió jövője függ. Köszönöm szépen, Ali úr, mondja az elnök. Szeretne valaki hozzászólni? A kollégákhoz fordulok. Szeretne valaki hozzászólni? Delán úr. Euh, Igen, köszönöm. Köszönetet mondok Ali kollégának. Láttam a jelentését, és a fő vonalait én is osztom. Többek között, ami a ö, jövőbeli kapot ö, létre kell hozni a fenntartható fejlődés érdekében. A források jobb felhasználása, a környezet jobb figyelembevétele, biodiverzitás és a foglalkoztatás, és különösen a fiatal mezőgazdászok ö, munkalehetősége. Ez azt jelenti, hogy eh, pontosítani kellene, mert eh, eh, óvakodni kell attól, hogy olyan meghatározásokat hallgassunk, hogy az európai mezőgazdaság és vidékfejlesztési politikákat megkérdőjelezzük. Ezek nem lehetnek csak rövid távú vagy mennyiségi megfontolásokból fakadó döntések ami az új uh, dairy modellt, ami a tejmodellt illeti, ez nem jelenti azt, hogy a kapot újra nemzetésítsük, vagy a uh, tagállamok közötti verseny torzulását hozzuk létre. Ezért javaslom jelentéstevő úr, hogy néhány uh, beszúrást tegyünk, például uh, olyan kapra van szó, amelyik legalább a jelenlegi szintjén megőrzésre kerül, még akkor is, hogyha az Egyesült Királyság kilép, a jelenlegi támogatási rendszer, és ezt nagyon hangsúlyozom, nem szabad, hogy ezt helyettesítsük pénzügyi eszközökkel. A közvetlen kifizetés az hozzáadott értéket teremt uniós szinten, és a belső piacon pedig a verseny torzulását is kizárja. Meg kell találni az új lehetőségeket is, amivel az árak gyors változását, fluktuációját meg tudjuk akadályozni, és a legtágabb, legtávolabbi, legelszig elszigeteltebb, illetve természeti szempontból hátrányokkal rendelkező területeket figyelembe kell, és végül meg kell erősíteni a szinergiát a migránsok befogadása és a mezőgazdaság között. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen wir mit. Köszönöm. Más nem kér szót. A bizottságra nézek, ha kívánnak szólni. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon röviden lehetek. A jelentés csak úgy, mint a múlt heti parlamenti állásfoglalás számos nagyon fontos kérdést vett fel a jövőbeli kappal kapcsolatban. Ezeket nem kívánom most mind felsorolni, csak megemlítem, hogy a parlament és a bizottság is a javaslat elkészítésekor figyelembe veszik, május másodikán kerül ez majd publicitásra, és hát ezeket figyelembe veszük. Köszönöm, mondja az elnök. Hát akkor úgy gondolom, hogy úgy tekinthetjük, hogy ennek a pontnak a megtárgyalását befejeztük az ütemezést illetően tulajdonképpen tényleg két tűz közé szorultunk. A bizottságunkat nagyon későn kereste meg az Agriszak Bizottság, a tájékoztatást nagyon későn kaptunk meg a tárgyalásokról, és ráadásul még türkisz hét volt, úgyhogy most a Ali úrnak a javaslatát ismétlem meg, és a módosítókat angolul kell megfogalmazni és benyújtani. Nagyon sajnálom, de nem látok más megoldást, figyelembe véve az ütemezést. Az módosítók benyújtásának határidája március 28, és ezzel eljutunk a következő napi rendi ponthoz. 18-as pont, az Unió szolidaritási alapjának, Görögországnak, Spanyolországnak és Franciaországnak és Portugáliának Eh, José Fernández úr a jelentés, megadom a szót. Köszönöm szépen. A szolidaritási alap az Európai Unió szolidaritását hivatott kifejezni. Sajnos eh, nem természeti katasztrófákat, klímaváltozásból adódó problémákat is ezzel kell megoldani, és az MFF-fel kapcsolatban mi azt javasoltuk, hogy emeljük fel egy milliárdra ezt az alapot a következő időszakra, a 2020-as időszakot követően. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak nem kellene maguknak felhasználni a saját strukturális és beruházási alapjaikat az ilyen megelőzésre. Jobb a megelőzés, mint a gyógyítás. Ugye ezt már sok alkalommal elmondtuk, és sok országban, nagyon sok országra igaz ez az egész uniónban. 104 millió un, euró mobilizálásán oldottunk, különösen Spanyolország, Görögország és Franciaország vonatkozásában, Portugália és Spanyolországban az erdőtüzek, Franciaországban, Guadeloupe-ban hurikánok pusztítottak, és komoly er, földrengés volt például Görögországban ez azt jelenti, hogy 50 millió volt Portugália e, esetében, és kb. százan el is vesztették az életüket. Az emberi életet kell védeni, az emberi méltóságot, ez kell, hogy a legfőbb prioritásunk legyen. Ez az első dolog. Fontos, hogy erre koncentráljunk. 3 millió Görögországra, és Lesbos szigetére. Ez egy változást jelent, és ez egy külön speciális eszköz. Tehát én azt hangsúlyozom, hogy szolidaritásról van itt szó, tehát a tagállami szolidaritásról, és a szolidaritásban meg kell tenni a magunkét, és meg kellene erről, szavazzunk kell erről májusban, plenárison, úgyhogy a pénzügyi eh, forrásokat megkapassák a tagállamok, amelyek, és minél előbb eh, fontos az átláthatóság, eh, az azonos bánásmód és a szolidaritási alap felhasználására lesz fontos. Azok a térségek, amelyeket a természeti katasztrófák sújtották, azoknak meg kell kapniuk a pénzüket, és prioritást kell, hogy élvezenek. Természetesen a tagállamok rámutattak arra is, hogy eh, a különböző partnerségi megállapodásokból átcsoportosítottak, eh, hogy a gazdaság is, ahol sérült ezeket, eh, javítsák a helyzetüket és van, ahol az infrastruktúra is megsem, eh, megsemmisült, tehát az Európai Bizottságnak is kellene támogatnia a pénzeszköz transfert a különböző partnerségi területeken is. És eh, több tagállam is kért ilyen transfert, ezt támogatni kell, és ezt minél előbb jóvá kellene hagyni. Eh, fontos lenne ezeken a transferekben az is, hogy a megelőzésre, a felkészülésre is tegyünk pénzt, a kritikus területeket be kellene azonosítani oly módon, hogy minden megtörténjen annak érdekében, hogy a megtörtént tragédiák, az elveszett emberéletek, a az olyan esemény legyen, ami a jövőben már ismételten nem történik meg. Nyilvánvaló természeti info- katasztrófák mindig lesznek, és azokat nem tudjuk befolyásolni, de azok kihatásait azt kezelni kellene, amennyire csak lehet március 27-e a módosítók benyújtásának határideje, és májusban kerül majd szavazásra plenárison, tehát ez egy megnyilvánulása a szolidaritásnak, és igaz, hogy ez csak egy csepp az óceánba, ha azt vizsgáljuk, hogy milyen súlyos katasztrófák voltak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jeten neki asszony jelentkezett hozzászólásra. Köszönöm szépen. Köszönöm Fernández jelentéstevő úrnak a, jelen... a véleményét. Nagyon sok előny származik a polgári védelem területén az európai együttműködésből. Egyre több természeti katasztrófa szemtanúi vagyunk, és várható a jövőben is. És a helyzet csak rosszabbodhat, hogyha az éghajlatváltozás tovább folytatódik. Elnézést, egy másik kérdés. Ez egy másik téma, mondja az elnök. Denano úr jelentkezett. Avec mon groupe, euh, igen, elnök úr, örülök ennek a döntésnek, csak úgy, mint frakcióm, ez mutatja az európai szolidaritás szükségesét és a természeti katasztrófát sújtotta területek és állampolgárok számára. Gondolok az áldozatokra és családjaikra, és a frakciómmal teljes mértékben támogatom Fernández úrnak a jelentését, és én különösen a megelőzési aspektust tartom fontosnak, ahogy ezt ő is említette. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen, további hozzászólókat nem látok. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy 20, március 27-e a módosító benyújtásának határideje, a következő témánk az egyes számú költségvetés módosítási tervezet a 2018-as általános költségvetéshez. Marasan úr ma nincsen, de az egyik koordinátora képviseli őt. Köszönöm szépen. Ez a 2018-as költségvetés első számú költségvetés módosítása az Európai Uniós Szolidaritási Alapról van szó. Hát az előző pontnál már pontosan bemutatásra került, hogy pontosan miről is lenne szó. Összesen 104 millió eurót ölel fel ez a négy beavatkozás. Éppen ezért költségvetés módosításra van szükség. Március 28-ig lehet a módosítókat benyújtani. Szavazásra május 16 vagy 17-én kerül majd sor a Költségvetési Szakbizottságban tehát az Európai Unió szolidaritási alapjának igénybevételéről van szó. Remélem, hogy mindenki pozitívan reagál majd erre. Das -e valaki hozzászólni a bizottságból? Nem látok senkit. Itt is 27-e a vagy 28-a a módosító határ, határideje? A 27-ét fogadjuk akkor el. Akkor a 19-es napi rendi pontot is lezárhatjuk, és ismét Manuel Fernández kolléga kap szót az uniós polgári védelmi mechanizmus témájában. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Az Európai Uniónak szüksége van egy olyan polgári védelmi mechanizmusra, amely a természeti katasztrófák esetén való beavatkozást lehetővé teszi. De nem csak erdőtüzeket, földrengéseket értünk ide, hanem például a terrorista cselekményeket is, vagyis minden olyan cselekményt, amely emberi életeket olt ki vagy veszélyeztet. Tehát szükség van egy ilyen sürgősségi mechanizmusra. Nézzük meg például a természeti katasztrófák, például az erdőtüzek esetét. Nagyon fontos lenne, hogy szélesebb körben tudjunk fellépni ezek ellen. Mondjuk, hogyha lenne 50 olyan tűzoltásra alkalmas repülőgép, amely kimehetne ezekre a területekre, mondjuk különböző tagállamokban állomásoznának. Erre gondolok, hogy egyfajta pult kellene létrehozni, amely beavatkozhat a természeti vagy emberi katasztrófák esetén. A természeti katasztrófákkal egyre jobban szembe kell néznünk, ez ugye a klímaváltozás hatása is, és ez nem fog javulni. Minden egyes tagállamnak természetesen el kell végeznie a rá kirót feladatot, minden egyes tagállamnak el kell végeznie a házi feladatát, de ezen túl jó lenne, hogyha lenne egyfajta európai pool, lenne esetleg egy központi pool, ahol kézzelfogható eszközökre lehet átváltani az Európai Uniós szolidaritást természetesen a tagállamoknak a saját készültségüket és a saját forrásaikat is növelni kell tagállami szinten. Az Európai Unió, az Európai Bizottság javaslatát üdvözöljük ebben a tekintetben. Szeretnénk növekedést látni az önkéntesen megvalósuló pool esetében is. A bizottság a 2018-2020-as időszakra 218 millió euróval növelni az erre szánt kereteket, így új fázisok, új javaslatok jelennek meg, amelyeket ugye új finanszírozási lehetőségeknek is követniük kell. Az ő javaslatuk, illetve az én javaslatom is az Európai Uniós Polgári Védelmi Mechanizmus létrehozásának kapcsán tulajdonképpen az, hogy ennek új pénznek kellene lennie, nem pedig realokált pénznek, amit valahonnan elveszünk, mert akkor ez azt jelenti, hogy más fontos politikai területekről más programoknak megnyírbáljuk a költségvetését, tehát itt új pénzről van szó. Itt van a rugalmassági eszköz is, ami felhasználható de mindenképpen fontosnak találjuk, hogy új pénzről legyen szó, és ne pedig más politikai területekről vonjuk el a pénzt. Éppen ezért ezt javas, azt javasoljuk, hogy 280 millió eurós növekedés legyen. Ez nem csillagászati összeg, ez valószínűleg finanszírozható lenne a rugalmassági eszközből, nem kell máshonnan elvonni ezeket a pénzeket. Hát, hogy a tanács ebbe beleegyezik-e vagy sem, az még a jövő zenéje, ugyanis nagyon sok esetben a tanács elég rugalmatlan, merev nyilatkozatokat fogalmaz meg, és így nagyon nehéz megvalósítani a célokat, pedig úgy vélem, hogy a szolidaritás mindenképpen nagyon fontos az Európai Unióban. Reméljük, hogy a tanácstól megkapjuk a megfelelő támogatást. Ez a plusz 280 millió euró ebben a tekintetben mindenképpen prioritást kell, hogy élvezzen, hiszen emberi életek megmentéséről van szó. olyan területről van szó, ahol azt várjuk, hogy az Európai Tanács védje meg a saját alapelveit. Éppen ezért kérjük ezt a plusz 280 millió eurót. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Nem látom, hogy az árnyék jelentés résztvevők jelentkeznének, úgyhogy megadom a szót közvetlenül a kolléganőnek. Mikrofonban, ha lehetséges. Még egyszer megpróbálom. Tehát szeretném megköszönni Fernández úrnak a véleménytervezetet. Számos előnyel jár az európai együttműködés a polgári védelem területén. Sajnálatos módon egyre több természeti katasztrófára kell számítanunk, úgyhogy ezekre fel kell készülnünk. De talán a kiinduló pontnak a tagállami felelősségnek kell lennie, a nemzeti hatóságokat fel kell készíteni, fel kell készülni ők, hogy a kihívásokkal szembenézzenek, és szerintem úgy lehet legjobban segítséget nyújtani, és mentési munkálatokat végezni, mert hogyha csak az európai szintű segítségre számítunk, ez időigényes. Ha például erdőtüzekre gondolunk, túlságosan körülményes lenne megállítani az erdőtüzet, hogyha az 5-7 napba is beletelik, mire reagálunk. Ami pedig az kezdeményezés finanszírozását illeti, én maximálisan egyetértek az átcsoportosítással, és legalább olyan mértékben kellene a forrásokat igénybe venni, mint amire a bizottság javaslatot tett. Olyan programokra irányul ez, amelyek már megvalósultak, és amelyek nél a felhasználási arány is igen magas. Nagyon nehéz időket várunk, nehéz idők állnak előttünk a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatosan, különösen ami a költségvetési plafont illeti, tehát a hatékonysági megtakarításokra kell koncentrálnunk, és azokat a sorokat kell kiszűrnünk, amelyek nem a legjobban működnek. Éppen ezért javasolnám, hogy készüljünk fel az előttünk álló feladatokra, és ezt a kezdeményezést egy lehetőségként használjuk fel a költségvetési fegyelem fokozására. Itt nem csak arról van szó, hogy mindig újabb és újabb pénzeket kérünk. Arra kérjük a bizottságot, hogy az átcsoportosításokat oly mértékben hajtsa végre, amelyek olyan költségvetési sorokat érintenének, ahol jelenleg szűkösások. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Garia Azabaró Rubial asszonynak adom most meg a szót. Köszönöm szépen ahogy egy kicsit előbbre szaladtunk, a, vannak még, akik nincsenek itt. A szocialista frakció mindenképpen támogatja ezt a polgári védelmi mechanizmust, de itt mi nekünk nem ma kell a tartalmáról beszélni, hanem a finanszírozásáról a mechanizmusnak és bármi is legyen az az eszköz, amelyről beszélünk, bármilyen is legyen az új politika, vagy milyen új elem jelenik meg, mindenképpen új frontokra van szüksége. Értem, hogy Jan Maki asszony azt mondja, hogy nem lehet állandóan újabb pénzeket kérni, de ha mindig többet és többet teszünk, és több kompetenciát kapunk, akkor ahhoz több pénz is kell, mert ha nem, akkor választások elé kerülünk és a polgári védelmi mechanizmus az uniónak egy fontos dolog, és eh, lehet, hogy akkor esetleg eh, másot kell eh, csökkenteni, mert vannak programjaink, amelyeket finanszírozni kell, és ha kibővítjük a programok körét, vagy a kompetenciákat bővítjük, akkor újabb pénzalapok is kellenek, és támogatjuk a jelentéstevő javaslatát. Köszönöm. Nem látok további hozzászólókat, úgyhogy akkor a bizottságot kérném meg, eh, foglaljon állást, Aurél. Uh, thank you, Chair. Very brief. Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden köszönjük a jelentés készítőjének a javaslatát és a támogatását, és köszönöm a hozzászólók véleményét is. Egy dolgot szeretnék megemlíteni, ez pedig az átcsoportosításokkal kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat nagyon erősen arra megy, amit a jelentéstevő kért, nevezetesen mi azt javasoljuk, hogy körülbelül 19%-kal új pénzt pompáljunk bele ebbe a rugalmassági instrumentumba, és a mi javaslatunkban csak egy kis összegű átcsoportosítás szerepel. Tehát ez nagyon megfelel a jelentéskészítő ötletének. Ami pedig az összeget jelenti, az átcsoportosításokkal együtt leginkább az igazság és az igazság egyenlőség instrumentumból lehetne csoportosítani és ahol tapasztaltunk az elmúlt években fel nem használt összegeket. Tehát nem arról van szó, hogy ezeket a költségvetési vonalakat valahonnan lecsíptük úgy, hogy nem elemeztük ezt. Megnéztük, hogy nem kerültek felhasználásra az összegek, tehát ez átcsoportosítható, még így is marad elegendő pénz a programokban 19-re, 20-ra azért, hogy a tevékenységeket folytatni lehessen. Köszönöm, elnök úr. Dank. Ähm, ja, wir sind ein bisschen... hiszem, egy kicsikét előbbre tartunk a programban, úgyhogy talán még 5 percet lehetne adni a vitára, de amennyiben más nem kíván szólni, akkor megadom Folúrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy késtem. Köszönöm szépen az állásfoglalás tervezetet, ezt számos ponton támogatom. Különösen hasznosnak tartom a természeti katasztrófával kapcsolatos védelmi mechanizmust, ugyanis a prevenció az elővigyázatosságra kell hangsúlyt helyezni, és 2013-ban eh, sajnos volt néhány olyan természeti katasztrofa, ami komoly halálesetekkel járt, és ahol nem működött ez a mechanizmus eh, optimálisan. Itt eh, ezeket ilyen terhelési próbának is tekinthetjük. Az alap kiindulási pontot jónak tartom, ami a korrekciós képességét illeti a tagállamoknak, ennek erősítése mindenféleképpen fontos, speciális tartalékokat kellene képezni, és mint ahogy a bizottság javaslatában is szerepel, egyes tagállamok ban még mindig bizonytalanság van a tekintetben, hogy a természeti katasztrófák esetén hogyan fordulhatnak Brüsszelhez, szerintem erről még tovább kéne tárgyalnunk. Ami a finanszírozást illeti, a 2014-20-as időszakban a rugalmassági eszköz kellene igénybe venni, és természetesen itt fontos politikai javaslatokra javaslatoknak kell születni, hogy ezeket a finanszírozási lehetőségeket megerősítsük, és nagyon helyesnek tartom a 3-as, 5-ös és a 15-ös sorokkal kapcsolatos javaslatot. A jelentésevő kívánna még szólni. Evidente que este mecanismo de proteção civil eh, não exclui, pelo contrário, enfatiza a necessidade de prevenção.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 Köszönöm a jelentéstevőnek, és még arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a titkárságunk ma délután elküldi majd a módosított bizottsági javaslatot. Itt a számozások, az egyes bekezdések számozása módosult, és kérem, hogy majd a módosító indítványokban ezt az új számozást vegyék figyelembe, hogy ne zavarjuk össze az egyes részeket. Az utolsó napirendi pontunk a Költségvetési Bizottságunk írországi látogatásáról egy beszámolót február 12-e 14-e között Rübik úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök, hogy megköszönhetem a titkárságnak és a munkatársak közreműködését. Az írországi látogatás számunkra egy nagyon fontos mérföldkő volt. A bizottság tájékoztatóját megkaptuk, és egy vitára is sor került a polgárokkal, civil szervezetekkel, vállalatok képviselőivel, és a dublini polgármester is jelen volt, tájékoztatást kaptunk a tudományos élet képviselőitől, és az Európai Befektető, Beruházási Banktól is teljesítményükről. A pénzügyminiszterrel is találkoztunk, illetve az Ír Parlament Költségvetési Bizottságával. Összesen hat olyan projektet látogattunk meg, amelyet az EU forrásokból is társfinanszíroznak. Az egyik legfontosabb üzenet az volt, hogy a több éves pénzügyi keret kapcsán Írországban igen fontos viták folynak, folynak elsősorban, ami a mezőgazdasági és a kohéziós politikát illeti. A kutatás, az innováció és az Erasmus Plus is fontos szerepet kapott a megbeszélések során, és hogy az új költségvetésben ezek milyen szerepet kapnak majd a védelem területén történő együttműködés, a külső határok védelme. Ezek mind olyan területek voltak, a, az internetes bűnözés, az álhírek témája, amelyek szintén felmerültek. és a vitákban mindig is felmerült, hogy optimistán viszonyultak a tárgyaló felek arra, hogy a Brexit kapcsán olyan átmeneti szabályozások lesznek, amelyek bizonyos indulatokat váltanak ki, és megvitattuk azt is, hogy a felkész, hogyan készüljünk fel a hard Brexitre, de szerintem nem ebből kellene kiindulnunk, hogy hard Brexit következik be. Itt Nagy-Britanniában vannak bizonyos megfontolások, elsősorban Észak-Írországgal kapcsolatosan elhangzott az esetleges ezzel kapcsolatos kivételek, illetve Skócia hozzáállása és úgy gondolom, hogy nem várható a határokon az ellenőrzések további erősítése, szigorítása. Szerintem pozitív hangulat uralkodott általánosságban. A hard Brexitre való felkészülésről egyelőre nem beszélhetünk. Nem kellene túl nagy figyelmet fordítani ennek a témának és olyan forgatókönyvet kellene kidolgozni, ami lehetővé teszi, hogy tovább léphessünk, amennyiben a három parlament nem tud megállapodni. És ha megnézzük az Európai Unió által finanszírozott projekteket, el kell mondani, hogy ezeket nagyon profi módon kezelték, illetve valósították meg. Köszönöm szépen, Trübik úr! Iriala kolléga jelentkezett. Én is köszönetet szeretnék mondani a titkárságnak, amely kitűnő munkát végzett, és nyilvánvalóan a kollégák is nagyon jó, hogy ezt a helyzetet megismertük. Egy kicsit más a gondolkodás menetem igen, amikor Brexitről beszélünk, szerintem nincs optimista álláspont, hogy az emberek azt mondják, hogy jaj, hát a Brexitet nagyon jól fogjuk kezelni. Más kollégákkal is beszéltem, és eh, azt hiszem, hogy most kezd mindenki ráérteni, ez nem csak határkérdés, hanem sok minden egyebet is érint. Ez nagyon fontos a Költségvetési Bizottságnak is, hogy lássuk, hogy eh, el lehet menni Írországba. Tehát jó lenne, hogy mindenkit mindenhol érint ez az egész kérdés. Kétségtelen, hogy mindenképpen minden írországi embereknek az európai ha az Európai Parlament komolyan veszi ezt az uniós költségvetést és egyebeket, és hogy mi történik, ez jó az íreknek is. Tehát ez lenne a feladat. A jelentés jó, és úgy köszönöm a kollégáknak, és köszönöm, hogy ilyen jó munkát végeztek. Köszönöm. Abstill actions. Ja, das würde ich sehr begrüßen, zumal ich dieses Jahr nicht konnte. Igen, ezt idén nem tudjuk, nagyon szeretem volna is részt venni. De ezt majd a megfelelő helyen fogjuk megvitatni. Köszönöm. Majdnem elérkeztünk a napirendünk végére. Még arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy április 16-án hétfőn este, ez a Strasburgi hét, ismét találkozni fogunk, és a véleményünket fogjuk elfogadni, illetve értékelésünket az költségvetéssel kapcsolatosan. A következő rendes ülés pedig április 23-a, 24-én lesz itt Brüsszelben, és ezzel bezárom az ülést. Köszönöm.